Good afternoon. Dear colleagues, ladies and gentlemen, we are Hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk a munkánkat, mégpedig a 8-as, illetve a 6-os és 7-es, ja igen, a 6-os és 7-es pontot elhalasztottuk ma délelőtt, tehát a 8-assal fogjuk folytatni. Az instabilitásból eredő migrációs áramlások, az EU, EU külpolitikájának hatóköre és szerepe ez a címe. Egy véleménytervezet, egy jelentéstervezet megvitatása fog következni. Keller asszonynak fogjuk most megadni a szót, ez egy saját kezdeményezésre, jelentésre való reakció az instabilitásból eredő migrációs áramlások, hiszen a migráció annyira fontos téma a szakbizottságunk számára, és annyira sok aspektusa van amelyeket megtárgyalhatunk egy ilyen véleményben, azzal a munkával kapcsolatban, amit itt a szakbizottságban végzünk, ami az ütemtervet illeti, emlékeztetnék arra, hogy az AFET március 16-án szavaz, február 28-án szavazunk mi, és a módosítások határideje pedig február 2-a, délután 6 óra. Tehát a jelentés tervezettel kapcsolatban Keller asszony Túl most először fogunk hallani egy beszámolót, parancsoljon öné a szó. Igen, valóban egy véleménytervezetet szeretnék előadni önöknek, és a történetnek az a háttere, hogy az AFED bizottság egy saját kezdeményezésű jelentést készít az instabilitásból eredő migrációs áramlások az EU külpolitikájának hatóköre és szerepe címmel. Tehát ez a jelentés tervezetnek a címe, amit az AFED készít. A DEVE bizottság készít véleményt, illetve a LIBE bizottság, tehát a mi bizottságunk, ez pedig az a szöveg, amelyet itt a dossziében is megtalálhatnak. Az árnyék jelentéstevőknek is elküldtem ezt a dokumentumot remélem megkapták. Természetesen az AFET és a DEVE a migráció külső dimenziójára fog összpontosítani, melyek a migráció okai, ez a dél-dél migráció, illetve egyéb elemek. A mi feladatunk pedig az, hogy a libe aspektusokat fogalmazzuk meg, ezért tehát én nem foglalkoztam a véleményben a külső aspektusokkal, illetve a migráció okaival, hanem inkább arra összpontosítottam, hogy mi történik a határvidékeken, illetve egyéb számunkra fontos aspektusokkal. A javaslataimat a dokumentumban megtalálhatják, igyekeztem pontos, konkrét javaslatokkal előrukkolni ebben a szövegben, igyekeztem pontosan, konkrétan fogalmazni. Például arra kérem a bizottságot, hogy további erőfeszítéseket tegyen a legális migrációval kapcsolatban. Tudom, hogy sok mindent tett már a bizottság ezen a területen, de úgy gondolom, hogy ezt az aspektust tovább lehet erősíteni, hiszen ott van a szervezett bűnözés, hogyha az emberek legálisan érkezhetnek országainkba, akkor nem lesz szükség a szervezett bűnözésre. Aztán az éghajlat ok által okozott migrációra is kitérek, de azt hiszem, hogy itt további kutatásokra, vizsgálatra van szükség, de azt is javaslom, hogy talán érdemes lenne megvizsgálni, hogy a éghajlatváltozásból eredő migránsokkal, illetve menekültekkel hogyan foglalkozzunk őket, hogyan kezeljük. Vannak politikai menekülteink, gazdasági menekülteink, de nem tudjuk, hogy az éghajlatváltozás okozta migrációval hogyan foglalkozzunk. Aztán a monitorrendszer kidolgozására is kitérek az egyik pontomban, illetve a Schengeni határkódexre, Azt javaslom, hogy a vízumpolitikát is jobban vizsgáljuk meg részleteiben. A menedékesek, a menekültek tevék, lehetőségeit, illetve a Frontex tevékenységét, a migrációs hullámokkal hogyan foglalkoznak, és mindezt pedig az emberi jogok szempontjából. Úgyhogy itt kiismerítettem már azt az egy oldalt, ami rendelkezésünkre áll azt mondanám, hogy ezek lennének a legfontosabb pontok, amelyeket a véleménybe szerettem volna megfogalmazni. Szerintem majd módosításokat is be fogok terjeszteni. És azt gondolom, hogy mivel rendelkezésemre csak egy oldal áll, a kollégáknak ezzel együtt azt mondanám, hogy nyugodtan terjesztenek be módosító indítványokat, de emlékeztetnék arra, hogy február másodika a határidő, a módosítások határideje, ez megváltozott. A fordítás miatt kell, kellett előrehozni a határidőt. A saját kezdeményezésű jelentés nagyon sok mindennel tud foglalkozni, de nekünk itt a LIBE bizottságban a LIBE aspektusokkal kell foglalkoznunk, úgyhogy kérném arra a kollégákat, hogy igyekezzenek ezekkel a szempontokkal foglalkozni csupán. Köszönöm a titkárságnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek a munkát, a hozzájárulást, és tulajdonképpen ennyi lett volna az előadásom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Keller asszony, mondja az elnök. Akkor megnyitjuk a vitát, ha bárki szeretne hozzászólni, akkor nagyon szívesen fölírom, hogy kik szeretnének szólni. Michel kolléga, parancsoljon öné a szó. Merci, je pense que... Köszönöm. Egy ilyen kérdéssel kapcsolatban emlékeztetni kell rá, hogy az emberiség történelme a migrációk története. Tehát nulla szintű, zéró migráció nem létezik, nem is létezett soha, és nem is fog soha létezni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan kijelentés, amire emlékeztetni kell, mert az a benyomásunk lehet, hogy a migrációt mindig problémaként kezelik, és drámaként élik meg, hogy ez valamiféle probléma. Nem. A, migráció egy természetes folyamat, ha csak nem burokban akar valaki élni, és én ezt liberálisként nem hagyom tehát legyen az biztonsági vagy kényszerintézkedésekből, semmilyen eszközzel nem lehet megakadályozni azt, hogy egy személy megpróbáljon a saját hazájából elkerülni, azért, hogy a saját sorsát kezébe vegye, hogy valamilyen minimum szinten készségeit ki tudja bontakoztatni, hiszen minden ember erre jogosan és természetesen vágyik. És azt gondolom, hogy elmélyülten meg kell vizsgálni a migrációs problémákat. Természetesen minden országot érint a migrációs áramlások kérdése, legyen az származási, tranzitország vagy befogadó ország. Ma több mint 214 millió migráns él a világban, és a globalizációval sürgős átgondolni a migrációs politikákat, jogosabb és igazságosabb alapokra kell ezt helyezni, amelyel nem csak a tagállamok és az államok számára tesszük lehetővé, hogy a saját fejlesztésüket kezükbe vegyék, hanem a migránsok számára is lehetővé kell tenni, hogy méltó körülmények között élhessenek. Úgy gondolom tehát, hogy inkább nyertesként kell megközelíteni ezt a kérdést, és mindenki, mindenfél számára pozitív lehet ez a folyamat. Azt gondolom, hogy sokkal többet kell befektetni a származási országokban azért, hogy foglalkoztatási lehetőségeket hozzunk létre, azért, hogy ezen országokban a lakosság ne kényszerüljön arra, hogy onnan elköltözzön. De senki sem gondolkozott még azon, hogy ö, saját maga szabadon és megfelelő tájékoztatás mellett hogyan tud dönteni arról, hogy elvándoroljon-e vagy sem. Például a migrációs kezelési és információs központot létrehozhatnánk, amely a valódi jogszerű migrációs lehetőségeket vizsgálja, képzési lehetőségeket nyújt, nyelvi képzést egyebek között, Tájékoztatni kell a jogszerűtlen bevándorlás kockázatairól, és a családi vállalkozásokat lehet támogatni, és a mikrovállalkozásokat, a mikrohitelt, tehát egy központot Máliban Szizsem néven hozott létre Franciaország és Spanyolország közösen. Azt hiszem, hogyha az ilyen jellegű központokat el tudnánk terjeszteni a ö, migrációs áramlások származási vagy tranzit helyein, az mindenképpen nagyon ö, szükséges és hasznos lenne, úgyhogy mindenképpen ezeket el kell terjeszteni, és így is a konfliktusokat el lehet kerülni. Az a benyomásom, és ö, ez, ezzel nem akarok senkit sem elítélni, de az az érzésem, hogy még mindig, amikor migrációról beszélünk, akkor megpróbáljuk ezt valamilyen tragédiaként ö, feltüntetni. ez alapvetően természetes. Ez se nem problémás, se nem drámai, ez egy teljesen természetes jelenség. És még szeretném elmondani azt is, hogy gyakran halljuk azt, hogy arra utalnak, hogy a migránsok nem a legjobb része egy nemzetnek. Hát gyakran pont ezen származási országokból a legjobbak azok, akik elvándorolnak. Olyan emberekről van szó, akik egyszerűen kezükbe akarják venni a saját sorsukat. Ezt akartam tehát elmondani, hogy emlékeztessek rá, hogy az alapfilozófiát kell átgondolni. A migráció az önmagában egy természetes jelenség, nem pedig egy probléma. Még akkor is, hogyha nehéz kezelni, de ezt akartam még egyszer elmondani. Köszönöm. Holmeyer asszony. Zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich bei der Kollegin für die Vorlage und auch dafür, dass wir die... Köszönöm a kollégáknak főként Keller asszonynak a véleményt. Ugyanis nagyon széles körű témáról van szó, és üdvözlöm főként azt, hogy a migráció különböző okai okait kibővített módon vették sorba. Szeretnék kérni valamit azonban amikor a szervezet bűnözésről esik szó. Itt a kérdés nem az, hogy vizsgáljuk meg, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a legális módokat kibővítsük, annak érdekében, hogy csökkentsük a szervezet bűnözés jelenlétét. A szervezet bűnözés ellen küzdeni kell, főként ezen a területen. Ugyanis ebben a szakbizottságban nagyon gyakran felmerül az emberkereskedelem témája, és ez pedig alapvető fontosságú téma, amikor bevándorlásról esik szó. Második megjegyzésem pedig, más anyagokkal kapcsolatban is foglalkoztam ezzel a témával, és valami aggaszt. Időnként azt látom, hogy nagyon konkrét kifejezéseink vannak, mintha időnként mind meg akarnánk menteni mindenkit, aki mondjuk éghajlati katasztrófák fenyegetnek, vagy egyéb nehéz helyzetek. Hogyha azt gondoljuk, hogy meg, tudjuk, meg tudunk menteni mindenkit a nyomorúságtól, a szegénységtől, egyéb nehéz helyzettől, ha ezt gondoljuk magunkról, felmerül a kérdés, hogy mennyire élünk a realitás talaján Nyilván nem vállalhatjuk magunkra azt a szerepet, hogy európai szabályokkal minden problémát megoldunk a világban. Köszönöm szépen, Bronsz úr! Köszönöm. Valószínűleg sejték, hogy kevéssé értek egyet ezzel a jelentéssel. Például a instabilitás és a migráció kapcsolata azért mégiscsak megérintett. A nyugat maga is agresszív akadályokat igyekszik felépíteni a migránsok útjában. Van, hogy ezt közvetetten, van, hogy közvetlenül tesszük meg igyekszünk aztán mindig egyre olcsóbb munkaerőt találni, és bátorítunk egyes országokat arra, hogy a fenntartható termékek helyett olyan termékeket állítsanak elő, amelyekkel nagy pénzt lehet kaszálni. Sokkal inkább alapvető kérdésről kellene beszélnünk ma délután mi úgy gondoljuk-e, hogy egyes emberek csak konkrét kultúrák termékeként érkezhetnek ide az Európai Unióba. Például, hogyha harmadik világból érkeznek, akkor sorba állhatnak kikötőinkben, reptereinken, és aztán pedig harmadik generációs európaiakká válnak vagy pedig úgy gondoljuk-e, hogy a különböző kultúrák, a különböző civilizációk, hátterek vajon meghatározzák -e az embereket. Nem új európaiakat fogunk így importálni a harmadik világból, hanem a harmadik világot fogjuk importálni Európába. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Mulder úr következik. Nagyon rövid kérdésem lenne, elnök úr, nem vagyok benne biztos, hogy Keller asszonyt jól értettem-e. Valószínűleg eltér a véleményünk a migráció okairól, de hogy van egy új migrációs forma, ez a climate migrant, tehát éghajlatváltozás okaiból történő migráció. Enne, ez mi egészen pontosan? Tehát mi ennek a háttere? Ernst asszony. Köszönöm szépen. Igen, pontosan ez fogott meg Keller asszony szövegében, hogy figyelembe vette a menekültek kérdését, ha történelembe tekintünk vissza, és azon okokat vizsgáljuk, hogy az áramok hogyan alakultak ki? Hát bizony egyre több éghajlati katasztrófa, vízhiány, sivatagosodás figyelhető meg a vil- világban, és bizonyos olyan monokulturális régiók ö, ö, vannak a világban, amelyek miatt az emberek elkényszerülnek hagyni ö, hazájukat. Az elmúlt évszázadokban, főleg elmúlt évtizedekben egyre jelentősebbé válik ez az új formája a migrációs áramok kialakulásának, amikor a klímaváltozás miatt menekülté válók esetét vizsgáljuk meg, igenis tudomásul kell vennünk, hogy az éghajlatváltozás létezik, valóság, és az, a, az elvándorlás emiatt történik. Igenis, az okokat a mozgások politikai klíma politika, fejlesztési politika segítségével az okokat kell feltárnunk, és ezeket a kérdéseket is fel kell vetnünk, amikor a migrációs témát tárgyaljuk. A célunk az kell, hogy legyen, hogy az emberek a hazáikban maradhassanak. Nem erőszakkal kell őket visszatartani, de lehetővé kell tenni ezt. Yes, thank you very much. Fajon asszony. Köszönöm szépen. Elnézést, kicsit késve érkeztem, úgyhogy nem tudtam a kezdeteket meghallgatni, de mégiscsak úgy gondolom, hogy árnyék jelentős tevőként szót kell kérnem, hiszen Francescával már többször megvitatták a, a véleményt, és más kollégák is foglalkoznak vele. Korábban már elmondták, hogy komolyan végig kell gondolni a migrációs politikát. Azt hiszem, hogy mindenképpen fontos, hogy a bizonytalanság önmagában nagyon tág fogalom, és azt gondolom, hogy nem elég, hogyha csak az éghajlat változás miatti migrációról beszélünk, hiszen azt gondolom, hogy ma a legtöbb Európai Unióba érkező migráns társadalmi és gazdasági okokból érkezik. Azt gondolom, hogy éppen ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk a véleményben a, azon bevándorlókra, akik társadalmi, gazdasági okból jönnek, a szegénység, az igazságtalanság, a totalitárius rendszerek miatt fai problémák miatt, és megfelelő társadalmi bevonó megközelítést kell alkalmazni, és azt gondolom, hogy ezt kellene egy kicsit a véleményben még bevenni ezt a részt, mert egyetértek azzal, amit Keller asszony mondta, mondott, hogy valóban az éghajlatváltozás miatti migráció egyre inkább elterjed, és a jövőben ez egy nagyon komoly bevándorlási folyamat lesz az EU felé. Jó ez a megközelítés, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy jelenleg az EU-ban leginkább a migránsok a társadalmi és gazdasági okok miatt jönnek, tehát én ezt szeretném kihangsúlyozni a véleményben. Köszönöm. Thank you. I don't see any... Köszönöm. Senki más nem akar hozzászólni, amennyire látom. Keller asszony, akkor visszaadom önnek a szót. Konkrét kérdéseket tettek fel önnek, illetve megjegyzéseket, kérem reagáljon, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon is egyetértek Michel úrral. Sőt, néhány pontot bevettem a szövegbe, amikor is azt mondom, hogy ez a migráció a migráció egy tulajdonképpen az emberiséggel egyidős jelenség. Úgyhogy nyilvánvalóan lehetetlen megállítani a migrációs hullámokat. Amikor a Frontex a Kanári-szigetekre mentek, akkor a migránsok Máltán keresztül jutottak be az EU-ba, aztán Görögországon keresztül, és a többi, és a többi. Úgyhogy egyetértek azzal, hogy lehetetlenség megállítani a migrációs hullámokat. A migráció nagyon gyakran a migránsok számára is problémát jelent. Ugyanakkor viszont lehetőségnek is lehet tekinteni, nagyon sokan önkéntesen döntenek így. Úgyhogy a migrációnak egy pozitívabb megközelítését is tekinthetnénk, ezt is igyekeztem a szövegbe belevenni, valamennyi érintett fél szempontját figyelembe véve. Tulajdonképpen a legtöbb migráns a világon nem éri el az EU határait. Saját régiójukban mig- migrálnak, és nagyon kevesen jutnak el az Európai Unióig. Az árnyék jelentéstevői találkozóknál már elmondtam, hogy sajnos nagyon kevés hely állt rendelkezésemre, de hogyha nagyon konkrét megfogalmazásokra gondolnak, akkor kérem, hogy módosításokat terjesztenek be. Szerintem a környezeti okokból történő migrációt nem olyan nehéz meghatározni. Olyan migránsokról van szó, akik elhagyták lakóhelyüket klímaváltozás miatti okokból, tehát mondjuk elsivatagosodott a terület, ahol éltek, és a többi. vagy pedig tulajdonképpen ez már nagyon nehezen meghatározható, hogy miért alakult ki az elsivatagosodás az éghajlatváltozás miatt, vagy amiatt, mert mondjuk kivágták az összes fát abban a régióban. De a beszélések szerint a jelenlegi lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek 50%-a környezetvédelmi vagy éghajlatváltozási okokból kényszerül elhagyni lakhelyét. Úgyhogy azt hiszem, ez a climate migrant meghatározás tulajdonképpen egy nagyon is aktuális jelenség. Aztán igyekeztem legalább megemlíteni a gazdasági, szociális okait a migrációnak. Nyilván nem volt helyem, illetve alkalmam arra, hogy ezt jobban kifejtsem. Egyéb okai is vannak a migrációnak. Én magam azzal foglalkoztam a szövegben, ez önkéntes döntésem volt, hogy illetve nem foglalkoztam azzal, hogy a határrégiókban például mit lehet tenni az integrációval, egyebekkel, ez igazából a DEVE bizottság hatáskörébe tartozik, ráadásul a szöveg rövidsége miatt nincs is lehetőségem ezzel foglalkozni. Várom a módosító indítványokat, ahogy említettem, február második a határidő, és nagy érdeklődéssel várom ötleteiket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Keller asszony. Hogyha nincsen további megjegyzés, illetve kérdés, emlékeztetnék még egyszer, hogy február 28-án szavazunk, a módosítók határideje pedig február másodika. Folytassuk akkor a 9-es napi rendi ponttal. A Schengeni vívmányok rendelkezéseinek a bolgár köztársaságban és Romániában történő teljes körű alkalmazása. Itt van velünk kollégánk Carlos Coelho, a jelentéstevő. Emlékeztetnék azonban először arra, hogy ami ennek a vitának a hátterét illeti, egy november 12-i levélben a tanács egy tanácsi határozat tervezetet terjesztett be, illetve továbbított az Európai Parlament felé, hogy az véleményt formáljon. December 16 Kán a Libe bizottság pedig azt kérte, hogy a tanács biztosítson hozzáférés számunkra az értékelő jelentésekhez, amelyek a két országról szólnak, és a pontos helyzet meghatározását, leírását és bocsássák rendelkezésünkre. Ezeket az elemeket alapvető fontosságúnak tartjuk és úgy gondoljuk, hogy ezek az információs elemek alapvető alapfeltételei annak, hogy együttműködhessünk ezen a területen, annak érdekében, hogy a parlament véleményt fogadhasson el a februári plenáris ülés alatt. Mielőtt megadom a szót Coelho úrnak, emlékeztetnék arra, hogy az új javasolt naptár alapján február 3-án fogunk szólni, vitázni a véleménytervezetről. Nagyon kevés idő lesz a módosítók beterjesztésére, és egy rendkívüli ülésen fogunk szavazni február 14-én Strasbourgban erről a véleménytervezetről. Most pedig jelentéstevőnket, Coelho urat fogjuk meghallgatni, aztán pedig megnyitjuk a lehetőséget a hozzászólásra. A tanács, illetve az Európai Bizottság képviselői is jelen vannak. Koei úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Elnézést, nem leszek túlságosan diplomata megfogalmazásban inkább egyértelműen akarok fogalmazni. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is, ami a parlamentet illeti, másodszorban arra vonatkozóan, ami jelenleg történik, harmadsorban pedig azt akarom elmondani, hogy mit tegyünk ezzel kapcsolatban. Első pont, ami a parlament szerepét illeti. Ahogy ön is emlékeztetett rá, elnök úr, a tanács kérte a parlament véleményét novemberben, decemberben engem jelöltek ki előadónak, és december 16-án mi kértük az anyagokat. Legyen ez egyértelmű. A mi politikai szándékunk az, hogy Románia és Bulgária számára lehetővé tegyük, hogy a Schengeni térségbe belépjenek. Ez egy természetes ö, ambíció ezen országok részéről onnantól, hogy az EU tagjává váltak. Ennek ellenére ahhoz, hogy beléphessenek a Schengeni térségbe, ellenőrizni kell náluk a biztonsági helyzetet, és ezt értékelni kell. A szabályoknak megfelelően nem a parlament szerepe, hogy ezt az ellenőrzést elvégezze. Kinek a szerepe? Egy tanácsi munkacsoport szerepe. Ezen anyagokat el kell küldeni a parlamentnek. Mi nem tudjuk megerősíteni, hogy a biztonsági helyzet megfelelő-e vagy sem, hogyha nem tudunk hozzájutni ezen tanácsi anyagokhoz. Emlékeztetem önöket, december 16-án kértük a tanácstól ezeket az anyagokat. Ma január 25-e van semmilyen választ nem kaptunk a tanástól eddig. Semmilyen választ. A szokásos csatornákon keresztül tájékoztatást kaptunk arról, hogy a tanács már döntött arról, hogy hogyan fog válaszolni. A válasz az lesz, hogy ezt az anyagot nem fogják átadni a parlamentnek ezt az anyagot egy tanácsi irodában fogják a rendelkezésünkre bocsátani, oda a parlament képviselői elmehetnek és megnézhetik. De csak a szakbizottság elnöke, a koordinátorok és a jelentéstevő van erre felhatalmazva. Még az árnyék jelentéstevők sem mehetnek el a tanácsba, hogy megnéznék az anyagokat. És a szakbizottság semmelyik másik tagja sem ők, akik szavazni fognak arról, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Románia és Bulgária belépjen a Schengeni térségbe, ők, ők nem nézhetik meg azokat az anyagokat, amelyek arról szólnak, hogy megfelelnek-e ezek az országok az elvárásoknak. Ez elfogadhatatlan, elnök úr. Nem személyes problémáról van szó, nem jelentéstevőként problémája számomra nekem jelentéstevőként hozzáférésem lesz az anyagokhoz a parlament nevében. Tehát nem az én személyes probléma. Azt gondolom, hogy ön a szakbizottság elnöke kell, hogy ezt problémaként kezelje, és a parlament elnöke kell, hogy ezzel foglalkozzon. Hogy megnézzük, hogy a parlament és a tanács között milyen lesz a kapcsolat emiatt a jövőben. Ezen kívül a román nagykövetnek sem tetszik egyáltalán ez a jelenlegi helyzet. azt kérte, hogy ne legyenek titkosak ezek az anyagok. Nem kielégítő az a helyzet, hogyha valamelyik ország diplomatája azt kéri, hogy a tanácsi anyagok bizalmassági szintjén csökkentsenek azért, hogy megkönnyítsék a kapcsolatokat a parlament és a tanács között, Tudom, hogy Kapitoni úr megpróbált elintézni, hogy néhány anyagot legalább elérhetővé tegyenek itt, a parlamentben. Kapitáni úr tehát talán hozzáférhet majd bizonyos anyagokhoz, és ezt a képviselők számára is rendelkezésre fogja bocsátani, de nem az összes anyagról beszélünk. Másodszorban a kérdéses anyagok olyan anyagok, amelyekről a tanácsban még nem szavaztak, tehát lehet, hogy nem a végleges verziókról lesz szó. Az is lehet, ezt még nem erősítették meg, hogy ezen anyagokat január 28-án fogják hagyni, de semmi sem garantálja azt, hogy a kapitány úr által hozzánk eljuttatott anyagok a végleges anyagok lesznek. És hogy azokat fogja a tanács elfogadni. Ez volt az első kérdés. Tehát a parlamentet tiszteletben kell tartani. Második kérdés, mi is történik most jelenleg konkrétan? Ha lényegre törő akarok lenni, és ezt az információt nem hivatalos csatornákból kaptam, úgy tűnik, hogy nem lesz probléma a Romániával, a Schengeni rendszerrel voltak problémák, az európai elfogatási parancs kezelésével kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ezen problémákat megoldották, de ezzel kapcsolatban hivatalos megerősítést nem kaptam. De továbbra is vannak problémák Bulgáriával, különösen ami a határ őrizetet illeti a bolgár-török határon. A bolgár hatóságok próbálják megoldani ezt a problémát a lehető leggyorsabban. Addig is két miniszter, egy német és egy francia miniszter megfogalmaztak egy levelet, ezt mindenki ismeri, amelyben azt mondják, hogy vannak problémák, amelyekről ők úgy gondolják, hogy akadályozhatják azt, hogy belépjen ez a két ország a Schengeni térségbe. Mint ahogy ezt mindenki tudja, ez a tanácsnál egy probléma. Ha a miniszterek ezt folytatni akarják vagy sem, az nem a mi problémánk. Nálunk a parlamentnél az a probléma, hogy minket felkértek, hogy készítsünk egy véleményt egy olyan kezdeményezésről, melynek célja, hogy Románia és Bulgária számára lehetővé tegyük, hogy a Schengeni térségbe belépjenek. És nekünk ahhoz, hogy ezt a véleményt el tudjuk készíteni, ahhoz teljesen ismerni kell a helyzetet. A harmadik pont, mit is tegyünk most? Azt hiszem, hogy a parlamentben a legmagasabb szintre kell vinni ezt a kérdést, és hozzáférést kell kérni az anyagokhoz. Ez a kiinduló pont. És utána mi történhet? Két opció van. Az első lehetőség az, hogy nem kapjuk meg az anyagokat, nem kapjuk meg az anyagokat időben. Már a tanács is nehezen tud erről dönteni. Emlékeztetek rá, hogy a tanácsnak kell dönteni egyhangú szavazással. A tanács mondhatja azt, hogy ezek apróbb problémák, de ennek ellenére nem tud dönteni a parlament véleménye nélkül. Ebben használhatják a parlamenti véleményt kibúvóként arra, hogy a tanácsban ne döntsenek. Ebben a helyzetben, elnök úr, azt hiszem, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy megkapjuk a megfelelő tájékoztatást. És ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy nekünk hozzáférést kell biztosítaniuk. Máskülönben, hogyha nem tudunk hozzáférni az anyagokhoz, akkor a véleményben csak azt tudjuk elmondani, hogy nem tudunk véleményt megfogalmazni mivel nem kaptuk meg az anyagokat, nem kaptunk hozzáférést az anyagokhoz, amelyek alapján tartalmi véleményt ki tudunk dolgozni, ezért nem tudunk erről véleményt megfogalmazni. Ezt kell mondani. Tehát akkor így formálisan megadjuk a véleményt arról, hogy nincsen véleményünk. Ebben az esetben egyértelmű a mi helyzetünk, elvégeztük a munkánkat egy olyan kérdésben, amivel kapcsolatban megtiltották, hogy alapvető anyagokhoz hozzáférjünk. Tehát három lehetséges helyzet van. Mondhatjuk azt a jelentésben, hogy két tagállam nem tud hogy a két tagállamot fel lehet venni. Mondhatjuk azt is, hogy a kérdezett tagállamok közül egyik sem léphet be, és reméljük, hogy a megfelelő, a szükséges módosításokat elvégzik, és megoldják a problémákat. Vagy mondhatjuk azt is a véleményben, hogy amíg ezek a problémák léteznek, addig egyik tagállam sem léphet be a Schengeni térségbe. A második opció az volt, hogy az egyik a kettő közül beléphet. Ez tehát az egyik opció, hogy a kettő közül csak az egyik tagállam belépését támogatjuk. Hogyha a véleményben ezt mondjuk, akkor kétsebességes megközelítést kell alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy meg kell nézni, hogy az idők folyamán ö, fennmarad-e ugyanez a helyzet, vagy van-e esély arra, hogy gyors megoldást ö, találjunk, és hogyha igen, akkor mondhatjuk azt, hogy akkor mindkét ország lépjen be a Schengeni térségbe. De hogyha ez a probléma sokáig megmarad, akkor azt kell, hogy mondjunk, mondjuk, hogy a problémás ország még nem léphet be, de a másik, hogyha megoldja a problémát, akkor beléphet. A másik országra azonban káros hatással lehet a késedelem, ezért igyekezni kell, hogy minél előbb megfeleljenek a szükséges feltételeknek. Elnézést kérek, elnök úr, azt hiszem, hogy a hozzászólásom ezzel együtt azért nem volt túl problémás, vagy talán nem volt túl világos. Lehet egy második értelmezése annak, amit most elmondtam. Elmondtam önöknek, hogy mi a helyzet, illetve hogy mit lehet tenni. Köszönöm, elnök úr, elnök. Köszönöm szépen Coelho egy nagyon fontos dossziéről van szó, egy nagyon fontos anyagról. Köszönöm a tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Én elnökként már kiemeltem, hogy mennyire fontos az, amit ön is kiemelt az előbbiekben, arról, hogy teljes hozzáférés biztosítsanak számunkra valamennyi releváns dokumentumhoz, amihez, amire ahhoz van szükség, hogy a Schengeni követelmények, illetve vívmányok kiterjesztését megvalósíthassuk Bulgáriára és Romániára vonatkozóan is. Valamennyi hozzászólásomban, valamennyi beszélgetésben a bizottság, illetve a tanács képviselőivel, például amikor beterjesztették a jelenlegi, tehát a magyar elnökség programját, az állandó képviselettel, a magyar Európai Uniós nagykövettel, illetve csapatával, aztán pedig, amikor a bel- és igazságügyi miniszterek tanácsának ülésén voltam Budapesten múlt héten, és azon kívül, hogy azon túl, hogy nagyon világosan ezt a pontot kimondtam, Elmondhatom azt is, hogy itt nem csupán erről a konkrét esenről, esetről van szó, hanem egyszerűen ez egy elvi kérdés, tehát a parlamentnek van beleszólása ebben a témában, a parlamentnek döntő szerepe van, és a parlamentnek biztosítani kell a teljes hozzáférés minden olyan dokumentumhoz, amely ahhoz szükséges, hogy véleményt alkossunk kellő időben nem arról van szó, hogy most a Libe Bizottság egyes tagjai férhessenek hozzá ezekhez a dokumentumokhoz, hanem minden képviselőnek biztosítani kell ezt a jogot. Annak erre érdekében, hogy a véleményünket megfelelő alapokra helyezve alakíthassuk ki. Valamennyi levélben, amit a titkárság küldött, és valamennyi lépés, amit a titkárság tett szakbizottságunk részéről, viseli magán a Libe bizottság elnökének aláírását, hiszen egy elvi kérdésről van szó, és ebben mindannyian egyetérthetünk. Tartalommal kell ugyanis megtönt, megtöltenünk a lojális együttműködés elvét, ami a Lisszaboni szerződésben is szerepel. Ez pontosan leírja, hogy az intézményeknek hogyan kell viszonyulniuk egymáshoz – a tanács a parlamenttel, ez a jogalkotási szerv két ága együtt kell működjön. Ahogyan mondtam, remélhetőleg az elnökség, illetve a bizottság részéről is hallhatunk hozzászólást. Először Weber asszonynak fogom megadni a szót. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm az ön fellépését a szakbizottság elnökeként. Köszönöm az erőfeszítéseit, hogy biztosíthassuk azt, hogy a parlament képviselői végezhetik a munkájukat. Úgy tűnik, hogy a tanácsban, és hogyha Coelho úr azt mondta, hogy ő nem akar diplomatikusan fogalmazni, hát akkor hallgassanak most meg engem. Úgy tűnik, hogy a tanácsban az a szabály, hogy megakadályozzák a parlamentet, hogy elvégezhesse a munkáját, amit az alapszerződés ír elő attól függetlenül, hogy ez egy együttdöntés, vagy egy olyan vélemény, amit a tanácsnak kell elkészítenünk, nekünk az a munkánk, hogy ezt a jelentést elkészítsük. Onnantól, hogy a tanács azt mondja, hogy olyan feltételekhez szabja az anyaghoz való hozzáférést, amivel megakadályoz minket abban, hogy a munkánkat elvégezzük, hát ha csak nem azt gondolja a tanács, hogy azért vagyunk itt, hogy kávézgassunk, vagy beszélgessünk. Nem, azért vagyunk itt, a parlamentben, és azért szaladgálunk az üléstermekből, hogy elvégezhessük a munkánkat. Ezt elmondván, el kell, hogy ismerjem, hogy most először vagyunk egy olyan helyzetben, ahol megfelelő a határidő azért, hogy különböző forgatókönyvekkel dolgozzunk. Ez hihetetlen. Ez nem csak, hogy elfogadhatatlan, ez egészen egyszerűen hihetetlen, fel sem foghatom. Mit gondol a tanács, hogy mi a mi munkánk itt? Egy pár nappal ezelőttig tényleg minden tőlentelhetőt telhetőt megtettem, hogy meggyőzzem saját magam arról, hogy ez egy olyan helyzet, amelynek nem sok köze van a jelenlegi kérdéshez. Ez egyszerűen egyfajta erő ö, csata és ö, és arról szól, hogy nem akarják elismerni, hogy mi is e, egyenrangú felek vagyunk. De el kell, hogy mondjam, hogy miután látván, hogy a politikai szinten milyen leveleket küldtek a tanácsnak, az az érzésem, hogy egyfajta összeesküvés elmélet áldozatává váltam, hogyha egy tanács egy stratégia részeként nem akarja megadni a hozzáférést a parlamentnek egy pozitív vélemény elkészítéséhez, így ezt megakadályozza, hát nem tudom. Tényleg felmerül a kérdés bennem. A múlt héten A múlt héten intézményközi szinten találkoztunk, és holnap Buzek elnök úrt hivatalosan, is felkérem, hogy az Európai Parlament nevében írjon egy levelet a tanácsnak azért, hogy normális módon rendezzék ezt a kérdést, hogy a parlament végezhesse a munkáját. Jelenleg egészen egyszerűen elfogadhatatlannak tartom, hogy magas szintű köztisztviselők, a tanács főtitkárja és a parlament legfőbb beosztású munkatársai foglalkoznak ezzel. Nekem a tanács köztisztviselőjének a parancsát kell követnem. Ez megint csak egy olyan kérdés, amit meg kell oldani. Ezért gondolom azt, hogy eljött az idő, hogy Buzek úr, Buzek elnök úr írjon egy levelet a tanácsnak, és a tanács soros elnöksége, a magyar elnöksége megfelelő válaszsal kell, hogy előálljon. Hogy mit tegyünk az anyagokkal, nem tudom. Én nem vagyok árnyék tevő elnézést, árnyékjelentéstevőként nem kaphatok hozzáférést, koordinátorként viszont igen. Na de mi legyen azon kollégákkal, akik szavazni fognak a jelentésről? Kik vagyunk mi itt ebben a parlamentben? Akkor most teljesen átírjuk a szabályokat és az elepszerződéseket? Tényleg itt az ideje, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Ennyit tudok most elmondani, és természetesen közösen együttműködünk Koelyó úrral ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Goes Mr. Köszönöm, Ensiu úr következik. raportor... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevőként a szocialisták részéről... Magam is szeretnék röviden szót kérni. Először is köszönetet szeretnék mondani Koelyó jelentéstevő úrnak. Köszönöm szépen a pontos elemzést, ami a jelenlegi helyzetről szólt a jelenlegi jelentéssel kapcsolatos helyzetről és az általános képet is elénk tárta. Coelho úrtól tudom, hogy sürgősen összehívott egy ö, találkozót, hogy az árnyék jelentéstevőkkel megvitassuk a helyzetet, és bármilyen ö, politikai családból is származzunk, egy stratégiát dolgozzunk ki. Nekünk az európai jogszabályokat be kell tartanunk példaértékkel, és az okok, a motivumok, bármilyenek is, nem kerülhetjük ki ezt. Románia és Bulgária Schengeni övezethez való csatlakozása jogi kérdést is felvet, a szerződés elmondja, hogy a Schengeni aki kötelező érvényel kell, hogy kiteljesedjen, és a tanácsban a parlamenttel való konzultáció után egyhangú szavazással történik meg a döntéshozatal. A határozat azon ajánlásokon kell, hogy alapuljon, amelyet az értékelő munkacsoport, Schengen értékelő munkacsoport ö, ö, vett papírra, és a helyzetet kell, hogy tükrözze ez az értékelés. A nem hivatalos hírek alapján úgy tudjuk, hogy a romániai fél minden feltételnek megfelel, míg Bulgáriának kisebb problémája van. A tanács mostanig elutasító és az értékelő jelentést nem kívánja átadni, hogy ezzel e, e viszont Mindennek ellenére, ahogy az előadó és mi is kötelezzük magunkat, mindenképpen elkövetünk mindent, hogy a szükséges dokumentumokhoz hozzáférhessünk. Itt mindenek előtt politikai nehézségről van szó. A hivatalos francia kormány álláspontjáról van szó, német kormány is támogatja ezt, aki, akik ellenzik Románia és Bulgária Schengeni csatlakozását mert hogy az aláásná a Schengeni ö, térség biztonságát. Ez így nem igaz, de ö, valahol az adat SIS-2 adatbázishoz való hozzáférés nehézségekbe ütközhetni, holott Románia és Bulgária már most is hozzáfér ezen adatbázishoz, tehát ez nem lehet kifogás. Aztán igazságszolgáltatási nehézségek még mindig vannak. Ez így van, ezt nem lehet vék alá rejteni. Románia kormánya a mai napig nem tartja be azon kritériumokat, amelyeket az egyetműködési rendszer a roma integrációban például megkövetel. Ez így van. Ami viszont az ellenőrzési ö, mechanizmust illeti, ilyen művi, mesterséges elvek, érvekkel nem lehet előállni hogy meggátoljuk a csatlakozási feltételeket és meg, annak megvalósulását. Az értékelés megtörtént a tanács grémiumában. A mi feladatunk most az, hogy biztosítsuk, hogy az értékelés megfelelő módon történt. További feltételek létrehozása elfogadhatatlan, illegitim lenne a francia és német álláspont inkább ö, az alapján alakult ki, hogy Romániával, Franciaországnak ö, eléggé feszült ö, a politikai helyzete, viszonya, de hát emiatt ö, nem áshatjuk alá az adott kormányok ö, részleges ö, hatáskörét, ami a két ország kétoldalú kapcsolatait illeti, mondjuk a roma kérdés rendezését, eh, mindez nem ejtheti túszul a Schengeni kérdést. Az európai szabályokat tisztában, azokkal szabában, tisztában vagyunk, és igenis be kell azokat tartanunk, csak és kizárólag az értékelési jelentésen alapulóan kell meghoznunk a döntésünket, a megoldás, amelyről hallottunk tehát, hogy egy azonnali hozzáférést kérünk az értékelési jelentésekhez, ez a jó út, és ezen keresztül döntést tudunk hozni, amely csak és kizárólag jogi érveken alapul. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gönc asszony parancsoljon. Elnök úr, eh, én is szeretném megköszönni Koelho úr jelentését, és eh, én is azt gondolom, hogy meglehetősen diplomatikus volt eh, tökéletesen elfogadhatatlan, hogy ne férjünk hozzá ezekhez a dokumentumokhoz, és úgy kelljen a parlamentnek szavaznia, hogy nem tudja, hogy pontosan miről szavaz, ráadásul egy olyan kérdésben, amelyik politikailag rendkívül érzékeny kérdés. A magyar Schengeni csatlakozás folyamatát végigkövettem, és az volt a benyomásom, hogy az embereknek szinte fontosabb, mint az Európai Uniós csatlakozás, hisz az ő mindennapi életüket jobban befolyásolja, láthatóbb változásokat hoz, mint, mint az a nap, amikor egy ország csatlakozik a, az Unióhoz. És biztos vagyok benne, hogy, hogy mindenki nagyon nagy figyelemmel követi, hogy ebben a folyamatban az Európai Unió valóban egyenlő mércével mére, és egyenlő elbánás jut-e minden tagországnak. Ezt annak idején sokszor elmondtuk, hogy, hogy ez kiemelten fontos abból a szempontból, hogy ezekben az országokban az ott élő emberek hogyan értékelik az Európai Uniós tagságukat én egyrészről azt gondolom hogy erre a parlamentnek fokozottan kell ügyelni hogy ez az egyenlő elbánás valóban mindenkit megillessen romániát bulgáriát is egyrészről másrészről egyetértek azzal a javaslattal hogy ezt nem nekünk csak bizottsági szinten kell képviselnünk hanem ezt valóban a parlamentnek a legmagasabb szintjén buzek elnök úrnak kell rendkvül határozottan lépnie és nekünk ezt kell kérnünk hogy ezt ne fogadja el semmilyen formában hogy ne férjünk hozzá a dokumentumokhoz és valóban belekényszerüljünk egy ilyen helyzetbe, ami most látszik. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Gons. Mrs. Köszönöm, Gönc asszony. Zomer asszony. Sommer. Yes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Magam is szeretnék köszönetet mondani Koégyó úrnak. néha nem is diplomatának, hanem politikusnak kell mutatkoznunk, és ki kell mondanunk, hogy mit gondolunk. Tudjuk, hogy a hagyományok, a kulturális háttér eltélő, de az én régióm egy olyan régió, ahol mindenki kimondja, ami a szívén, az a száján. És ha valaki nem világosan fogalmaz, akkor a problémát meg sem lehet oldani tisztán. Úgyhogy ha így érzünk, így is kell szólnunk. Mindazokkal egyetértek, akik előttem szóltak, és igazán támadás a tanács részéről számunkra, hogy nem ad hozzáférést a megfelelő dokumentumokhoz, vagy ha ad is, csak néhány kiválasztottnak a jogosultsága ez egy bezárt teremben. Ezen túlmenően a tanács épületében, ahová először el kell mennünk. No hát ez igazán szégyenletes itt a mi épületünk egyik termében is el lehetne helyezni a dokumentumokat. Én a harmadik ciklusomat élem itt a parlamentben, az első években csak és kizárólag jogalkotási anyagokkal dolgoztam, tehát jól ismerem, mi a helyzet, tudom, hogy a tanács és a parlament hogyan működik együtt, de most a Lisszaboni szerződéssel, amely az együttdöntést a LIBE szakterületére is kiterjesztette, a, ahogyan a dolgok működnek, a számomra mindennek ismeretében elfogadhatatlan. A parlament nem fogadhatja el, hogy így bánjanak vele. Igenis emlékezünk rá, hogy mi képviseljük az európai polgárokat. Mi képviseljük őket itt a tisztelt házban, és joguk van nekik a polgároknak a megfelelő tájékoztatáshoz. Ha mi jó módon képviseljük őket itt, akkor igenis hozzá kell férnünk az információkhoz. Ez magától értetődő fel sem vetődhet a kérdés. Nem mondhatunk véleményt valamiről, amit nem ismerünk. Sőt, azt mondanám, hogy ha gátolnak, korlátoznak minket a megfelelő hozzáférésben, akkor bizony gyanús a dolog. Tehát valahol úgy látszik, hogy baj van. És ezért titkolnak el előlünk dolgokat. Igenis, fényt kell, ö, ö, hogy ö, magunk is szolgáljuk, és, és rá kell mutatnunk mi a helyzet. Igen, is aggályos ez a helyzet Németországban. Vannak, akik félnek Bulgária és Románia Schengeni csatlakozásától. A lakosság aggódik. Hogy lehet eloszlatni az aggályokat, hogyha konkrét információval nem szolgálnak. Ha én hazamegyek a választókörzetembe, és azt mondom, hogy a tanács nem ad hozzáférést a dokumentumokhoz, nincs jogom ehhez, akkor mit válaszol a, a polgárság? Csak az előadó férhet hozzá az anyagokhoz, és az az előadó, akivel általában ö, ö, jól megértjük egymást, bármit mesélhet, ha azt vesszük, és akkor én vakon szavazok. Nem. Véleményem szerint mindenképpen elfogadhatatlan ez a helyzet. Igenis, a véleményünket csak úgy tudjuk kinyilvánítani, hogyha hozzáférünk a dokumentumhoz. Ha pedig nem, akkor a véleményünk az lesz, hogy sajnos el kell vetnünk ezt a javaslatot. Miért? Mert nem fértünk hozzá a dokumentumokhoz. Lehet, hogy ezt kellene tennünk. Ezen el is tűnődtem, miután a kollégáimat meghallgattam. Tényleg, lehet, hogy esetleg pontosan egy, egy elutasító véleménnyel szolgálhatnánk az ügyet. Miért? Mert nem férhetünk hozzá az dokumentumokhoz. A tanács egészében gátol minket a hozzáférésben. Nem az elnökséggel van itt a gond szerintem, nem tudom. Már a belga elnökség alatt is felvetettük a kérdést, úgyhogy maga a a tanács gátolja azt, hogy a, a nép hozzáférjen a dokumentumokhoz. Valahol talán a legjobb megoldás a negatív vélemény lenne, ha csak azonnal nem kapjuk meg a dokumentumok összességéhez a hozzáférést. Örülök annak, hogy a szakbizottságunk elnöke egy elnökével egy hullámhosszon vagyunk. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Először is. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, árnyék előadóként osztom a véleményét, és Örülök, hogy a szakbizottságunk elnöke világos volt a fogalma, megfogalmazásában. Én sem vagyok mindig diplomata, viszont őszinte az mindig vagyok, és úgy gondolom, hogy nevén kell nevezni a dolgokat, ha nem, akkor orunknál fogva fognak minket vezetni parlamentként. Néhány kérdést szeretnék felvetni. Melyik cikk alapján mondja azt ki a tanács, hogy az előadó oda mehet, a koordinátorok hozzáférhetnek, viszont az árnyék előadók nem. Milyen jogalap alapján mondják ezt nekünk? Jó lenne ezt talán tudnunk, a kérdést egyáltalán felvetni. Aztán azon is eltűnődöm, hogy mit akar tőlünk a tanács rejtegetni, miért ez a titoktartás, miért nem kapunk hozzáférést a dokumentumokhoz. Ezen túlmenően a miért és hogyan is felvetődik. Miért történik mindez? A tanács nagyon bizalmatlan a parlamenthez. A médiában, a német médiában a tartományok szintjén, is azon tűnődnek el a média képviselői, hogy mi történik Bulgáriában és Romániában és a Schengeni térségben. Én vasárnap reggel azt olvastam az újságban, hogy nem csak Németország és Franciaország volt a korrupció miatt ellene ennek a csatlakozásnak és a garanciák hiányában, hanem Lengyelország, Csehország is tűnődik már, és február 20 4-én, majd megállapodik a ö, tanács, és akkor minden rendben lesz, nem. A logika az diktálja, hogy a ö, nép igenis bizonyos aggájainak ö, hangot adhasson, kérdéseit felvethesse, főleg ha határmenti régiókban élnek. Válaszokkal nem szolgálhatok. Spekulációkra, folyosói plegykákra utalunk, és mégis befogadjuk e két országot. Most mindez a két ország országimázsát és hírnevét is alássa, ezt nem lehet így módon el sem fogadni, úgyhogy Weber asszony javaslatával értek egyet, valamint szakbizottságunk elnökének szavaival. Úgy gondolom, hogy ahogy Weber asszony is fogalmazott, tényleg a tanács felé kellene most fordulnunk, mégpedig Buzek elnökön keresztül, ez igenis legitim kérés részünkről, Végül pedig nem szeretnék negatív szavazattal előállni, mert azt sem Bulgáriában, sem Romániában nem értenék meg, hanem azt kell kérnünk, hogy a dokumentumokat megkaphassuk, és ennek ismeretében hozzuk meg a döntésünket. Köszönöm. Mrs. Latford. Latford asszony. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a kollégák az imént elmondtak az eljárással kapcsolatban, illetve hogy megtagadják a megválasztott képviselőktől, hogy ezekhez a dokumentumokhoz hozzáférjenek, és teljes mértékben támogatom Koelyó urat, illetve Weber asszony koordinátoromat az elhangzottakban. Elviselhetetlen helyzetben vagyunk. Nem szeretném, ha félreértenének, de ez a jelentés Romániáról és Bulgáriáról, ez szerintem az érvényben lévő jogi helyzet fényében kell megvizsgálni, és ez pedig csak azokra a kérdésekre vonatkozik, ami a Schengeni értékelési eljárásban szerepel a csatlakozás előtti eljárásban. Ugyanakkor viszont ott van az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus. Nincsen e két dolog között jogi kapcsolat, tehát a tanácsnak és a parlamentnek ragaszkodnia kell e folyamat jogi hátteréhez. Azonban nagyon bizarnak találom, hogy a két dolog között ne legyen kapcsolat. És itt nem szeretném, ha félreértenének, nem csupán Romániával és Bulgáriával kapcsolatban, én egy olyan országból jöttem, amely nem tagja a Schengeni térségnek, teljesen mindegy, hogy én mit szeretnék, de nagyon furcsa ez. Ugyanis, hogyha arról beszélünk, hogy a megfelelő határellenőrzést, rendfenntartást, adatbázisokhoz való hozzáférést alkalmazunk, ami a bírói hatalom függetlenségét, illetve korrupció, szervezetbűnözés beszűrődését illeti. Ennek semmi köze nincsen, semmilyen relevanciája nincsen a Schengeni kérdések tekintetében, de hát ez a jogi helyzet. Azt hiszem, hogy ez csak egy bizonyíték annak, hogy milyen furcsa helyzetben van az Európai Unió. Hogy szét töredezi a szabályzatokat, ezeket a témákat, és nincs közöttük kapcsolat. A Schengen információs rendszerhez való hozzáférésről szóló jelentésében arról beszélt, hogy egy új értékelési rendszerre van szükség, amely egyszerű, eredményes és átlátható. azt hiszem, hogy pontosan arra van szükség, hogy azt tegyük, amit mond, és átgondolni, hogy a monitoring, az értékelés, a vizsgálás, az ellenőrzés milyen módon lehet szükséges az európai tagállamok számára, hiszen ott van a Lisszaboni szerződés, azonban még mindig ott van ez az mód gondolkodás, hogy tagállamként nem fogunk ítéletet hozni egymásról, ez a diplomatikus klub mentalitása. De ha Romániát és Bulgáriát, Bulgáriával kapcsolatban ítéletet hozhatunk arról, hogy Schengenhez csatlakozzon vagy sem, akkor meg kell néznünk, hogy itt milyen mechanizmus kell alkalmazni. Szerintem eléggé bizarr egyébként a helyzet. Köszönöm szépen, Marines úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Koelio úrnak előadásáért. Köszönöm, hogy mindenki számára e, e, a különböző helyzeteknek megfelelő különböző forgatókönyvek lehetőségére is utalt. Köszönöm a kollégáknak, és egyetértek az elhangzottakkal a Schengeni térséghez való csatlakozás csak és kizárólag az értékelési jelentések ismeretében lehet meghozni. A vélemény, a parlament véleménye alapvető fontosságú lesz a két tagállam számára ahogy január 22-én döntés született eh, a Söval eh, eh, csoportban, az egyik opció szerint kellene eljárni, egyik forgatókönyv szerint, és azt gondolom, hogy a három ö, ö, valahol egy jelentést meg kell, tehát mindenképpen egy jelentést ki kell dolgoznunk, februárban aztán megvitatjuk a jelentést, február 4-én majd a plenáris elé visszük a, magát az anyagot, így aztán a döntéshozatal is ö, megszülethet, mégpedig a Söval munkacsoport által kidolgozott jelentés alapján. A dokumentumokhoz hozzá kell tudnunk férni, így mindannak ismeretében dönthetünk, ami jelentésekben szerepel. Románia és Bulgária egyébként a tanács van azt kérte, hogy az administratív problémákat lehessen megoldani, azon eljárás, amelyet a kollégáim javasoltak, remélem, hogy minél hamarabb megindulhat, hogy a lehető leggyorsabban rendelkezésre álljon mindaz az információ, amin keresztül gyors döntések születhetnek. Nem szeretném, hogy egy két tagállam Schengeni ö, belépése egyszerű administratív okok miatt ö, ö, ne, szület, ne valósulhasson meg. A tagállamokként miért ne ö, közlekedhetnének szabadon, ö, miért ne léphetnék át a, a belső határokat szabadon, csak azért, mert a két európai intézmény között nézeteltérések vannak. Hamar rendezni kell ezt a problémát, mert hanem mindenképpen egy, valahol a kompromisszum lenne az igazi megoldás. Románia és Bulgária is kérte, hogy a titkosságnak legyen vége, és a dokumentumokhoz most már hozzá lehessen férni. Stárokká asszony. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy én vagyok az e- egyik legutolsó hozzászóló, de árnyék jelentéstevő vagyok. Nem, nem ön lesz az utolsó, mondja az elnök. Daloka úr, ezért, asszony, ezért emlékeztetném rá, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzanak, és a lehető legrövidebb idő alatt szóljanak hozzá, mert még van más napi rendi pontunk is. Köszönöm. Zanuka asszony, igen, tehát általában először az árnyék jelentőstevő szokott először hozzászólni, mindegy. Annyit akartam elmondani, hogy így annyi előnyöm van, hogy arra a következtetésre juthatok, hogy itt azért egyhangúan döntünk, ha meghallgattuk a hozzászólókat, egyhangúan az a ö, vélemény, hogy mindenki ugyanazt gondolja, és ez nagyon ritka az ilyen helyzet. És ez éppen ellenkező, mint amit a tanács akart elérni a parlamentnél most fel kell mérni, hogy mit javasol az előadó, és nagyon örülök annak, hogy ez ilyen egyértelmű, radikális javaslat. És hálás vagyok az elnök úrnak is a levelekért, és az egyértelmű álláspontunkért a tanácssal kapcsolatban. Azok közé tartozom, akik nem férhetnek hozzá az anyagokhoz, hiszen nem vagyok koordinátor, és azt a tagállamot képviselem, amelyik a Schengeni térségbe az előző körbe került be. De természetesen azt gondolom, hogy Románia és Bulgária be kell, hogy léphessen Nem akarok túlságosan sokáig beszélni, mert már sok mindent elmondtak. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a zöld frakció álláspontja az, hogy teljes mértékben támogatjuk az előadó véleményét. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. Igen, fontos, amit mondott. Mindig megpróbálunk prioritásokat felállítani, és az árnyék jelentéstevőket szólítjuk először a képviselők között, de ez nem mindig könnyű, mert nem tudtam, hogy ilyen sok árnyék jelentéstevő van ezen jelentéssel kapcsolatban, legalább kettő van Coelho úr jelentéstévőn kívül, de amikor tudok erről, akkor mindig megpróbálom őket először szólítani. Clay úr következik. If I you to make it shorter because Kérem, hogy röviden szóljon hozzá, mert még mindig hosszú a lista. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is. Velősen szerettem volna fogalmazni, nem úgy, mint néhány előttem szóló. Először is Koei úrnak köszönetet mondok, hiszen uh, ahogyan elvégezte a munkáját, az példaértékű nem szabad, hogy ezt az ügyet uh, így hagyjuk tovább folyni. A munkánkat csak megfelelő körülmények között tudjuk elvégezni, ezért az elnök úr álláspontját képviselem én is, hogy az Európai Parlament elnöke a tanácsnak küldjön egy levelet annak érdekében, hogy kérje, minden európai képviselő hozzáférhessen a dokumentumokhoz. Nagyon furcsa ez a helyzet. Ha az igazságot, a teljes igazságot nem ismerhetjük, akkor bizonyára problémákat rejtenek véka alá. Vannak olyan eh, hírek, melyek szerint vannak országok, amelyek könnyebben át tudnak csúszni a rostán, mint mások. De hivatalos dokumentumokon keresztül kell az igazságot megismernünk. Egy titkos feljegyzés született eh, a Frontex, Europol és Eurojust eh, tollából 2010 májusából, ahol problémákra utalnak a Bulgáriában és Roma- Romániában. Nem csak és kizárólag Schengeni kritériumokról szólt ez a feljegyzés, de mégis vonatkoznak, összefüggésben vannak a problémák Schengennel hogyha a dokumentumokban nincs betekintésünk, nem vizsgálhatjuk meg a részleteket, akkor én az amondó lennék, hogy negatív véleményt fogalmazzunk meg nemleges véleményt Bulgária és Románia Schengeni csatlakozásával kapcsolatban. Köszönöm Um, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék az előadónak mondani, és minden kollégámnak a támogatásukért ami Románia és Bulgária csatlakozási folyamatát illeti a Schengeni térséghez. Négy rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is. Szeretnék Letford asszonyhoz fordulni. Úgy vélem, hogy az együttműködési és értékelési mechanizmus egy hasznos eszköz hasznos eszköz, amely valóban támogatja ezen országokat, mindazokat, akik azért munkálkodnak, hogy az igazságügyi bírósági rendszer ö, jobban működjön, és az igazságszolgáltatás, a biztonság is működjön. Amikor én miniszter voltam Romániában, akkor vezet, vezettük be, és dolgoztuk ki magát a mechanizmust. Igen, hasznos ez a mechanizmus, volt is, az is, és lesz is. Ez az első megjegyzésem. Második megjegyzés. Természetes, hogy a tisztelt ház minden tagjának hozzá kell férnie azon technikai értékelési dokumentumokhoz, amelyeken keresztül minden, minden információ ismeretében lehet döntést hozni. Ez a mi munkánk alfája és omegája. Tehát az információhoz hozzá kell tudni for, for, férni. Harmadik megjegyzés ami a Schengeni eh, kritériumokat illeti, eh, és hogyha pozitív eh, véleményt kap a kritériumrendszerre a jelentésben az ország, akkor miért vetjük el az, a, a a csatlakozást. A technikai értékelés jól megmagyarázza mind Románia, mind Bulgária, mind pedig az EU további állampolgárai számára, hogy a döntés miért úgy született meg, ahogy. Ezzel sikerül a döntésünket érvekkel alátámasztani. A márciusi csak, ö, ö, belépéshez, belépés mellett tenném le a voksomat, és természetes, hogy a dokumentumokhoz hozzá kell tudnunk férni. Köszönöm szépen, szolidáris vagyok. Holmájer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita minnyájunk számára ismert. A cseh köztársasággal közös határaink vannak, és bizony a katasztrofális következményekről sokat beszéltünk akkor, amikor a határokat megnyitottuk, a közös határokat a cseh köztársasággal. És amikor a határozat erről megszületett. Aztán néhány éve most már az emberek hozzászoktak ehhez a Schengeni megállapodásban foglalthoz, és minden jól működik. A Schengeni térség hozzáadott értéket képvisel. Egyetértek teljes mértékben az előadónk véleményével, aki azt mondta, hogy igenis hozzá kell tudnunk férni minden dokumentumhoz ami a biztonsági kérdéseket illeti, úgy tűnik, hogy az államok még nem igazán értették meg, és nem is fogták föl, hogy mit is tartalmaz a Lisszaboni szerződés, és nem értik még meg, hogy milyen új szerepkört tölt be ebben a felállásban az Európai Parlament. Vannak előadóink, vannak koordinátoraink, akik még mindig olyan furcsa helyzetekben találják magukat, hogy ö, betekinthetnek a dokumentumokba, de aztán a többi előadóval, a látottakról, hallottakról nem cserélhetnek eszmét. Úgy gondolom, hogy a tisztelt házon belül még soha nem éltünk ilyen helyzetet, ez egy egyedi, teljesen első alkalom ebből a szempontból, úgyhogy a levél tanácsnak való megküldése mellett magam is szólnék. Bizonyos területeken a Lisszaboni szerződés végrehajtásával kapcsolatban, ha problémák vannak, akkor panaszt kell jogsértésért beterjesztenünk, mert hogyha a tanács nem hallja felé közvetített üzenetet, nem hallja meg, akkor igenis panaszt kell emelnünk. A Schengeni megállapodást ugyanúgy kell alkalmaznunk mindazok számára, akik már tagjuk, tagjai a Schengeni térségnek, és azoknak is, akik ö, csatlakozni kívánnak. Ha probléma adódik, akkor a tanács azt világosan fogalmazza meg. A feltételek világosak, a feltételeket be kell tartani, örülök annak, hogy, hogy mit mondott Carlos Coelho a plenárison, és még egyszer át kell mindezt gondolnunk, itt is a grémiumban, nem lenne hasznos, nem lenne-e hasznos, át kellene gondolnunk, hogy a különböző kritériumokat még egyszer átgondoljuk, értékeljük, és a jelenlegi már Schengeni térségben lévő tagállamok alkalmazását is meg lehetne vizsgálnunk. Hiszen most itt Bulgáriáról, Romániáról beszélünk, ez bizonytalansághoz vezet, mind Romániában, mind Bulgáriában, de a Schengeni térség már jelenlegi tagállamaiban is, úgyhogy el kell oszlatnunk az aggályokat és a kételyeket. Jó, asszony! Köszönöm, elnök úr. Gratulálok, hálás vagyok Coelho előadónak, nem azért, hogy egyszerűen csak leírta ezt a helyzetet, ami a tanács döntéséből adódik, hanem egyben javasolt különböző opciókat is, amikkel mostantól számolnunk kell. Ami a tényeket illeti, a be, az ismertetett tényeket lenne még ehhez egy hozzáadni valóm. Bulgáriával kapcsolatban egy rendkívül érzékeny helyzet alakult ki. És most nem csak a LIBE szakbizottság tagjaként, hanem ezen ö, szenvedő ország tag, ö, lakosaként is kérek szót. Ö, mi decemberben kértük, hogy a Schengeni értékelési munkacsoport anyagaihoz hozzátérjünk. December 20 elsőjén, viszont már megkapta a tanács a francia-német levelet, amelyben azt mondta, hogy Bulgária és Románia csatlakozását el kell halasztani, és három különböző kritériumra hivatkoztak, amelyek technikai kritériumok voltak. Úgy tűnik, hogy ezt a kérdést előre eldöntötték. Elnézést a kollégáktól, de ez a mostani vita, és ami az európai intézményekben történik, úgy tűnik, hogy hasztalan. Sokat beszélnek az európai médiában, a közvélemény is arról beszél, hogy kettős mércét alkalmaznak, mert nemrég még voltak olyan országok, akik beléptek a Schengeni térségbe, és ezen, a, ezen feltételek akkor még nem vonatkoztak rájuk. Hadd emlékeztessem önöket, az elnökséget és a szakbizottságot arra, hogy februárban a technikai jelentés Romániáról és Bulgáriáról közétételre kerül, ami az ellenőrzési és együttműködési mechanizmus előrehaladását fogja taglalni. Ebben a jelentésben fogják megmutatni azt, amit a francia és a német levélből már meghallhattunk. És ebben a tekintetben teljes mértékben támogatom azt a felvetést, hogy készüljön egy levél Buzek elnök úr kezdeményezésére, és hogy ezt a lehető legmagasabb szinten kell megoldani, hiszen ez a mostani helyzet nagyon sok aggályt és észrevételt kelt, és el kell, hogy mondjam, hogy engem az érdekel, hogy Románia és Bulgária beléphessen, nem pedig az, hogy a technikai kritériumoknak megfeleljünk, amit a szabályok nagyon jól leírnak, de mi politikai döntésre várunk. A kérdés az, hogy miért van erre szükség? Ez csak az erőfölények kiigazítása, a következő német és francia politikai eseményekre való felkészülés, ez az, ami meghatározza ezt a döntést? Tehát, hogyan is járhatunk el ezzel kapcsolatban? Ezért kell visszatérnem ahhoz a kérdéshez, hogy ez a két ország készen áll, ami a technikai kritériumokat illeti. Támogatom Coelho urat, a mi szakbizottságunk ne hozzon véleményt, még mielőtt teljes hozzáférést kapunk az anyagokhoz. Különben olyan döntést hozunk, amely nem megfelelően tájékozott. Luhan úr. de-a ehm, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Itt jogalkotási, demokratikus jogalkotási kérdést kell megoldanunk, feloldanunk tanács, parlament vannak, akik a játékszabályokat nem kívánják betartani. Itt most a technikai adatokhoz való hozzáférés szükségességéről van szó. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégáim által elmondottakat, bármelyik tagállamból származzanak, és úgy tűnik, hogy egyfajta trend van itt most kialakulóban az egyes tagállamok állásfoglalásai, álláspontjai szintján. Kolejór, több információhoz fért hozzá, mint mi magunk, és úgy vélem, hogy valóban hiteles az előadónk, és kollégáim által hallottak alapján nem szavazhatunk negatívan, nem mondhatjuk ki a nemleges véleményt, még ha az információkhoz nem is férünk hozzá. Itt most demokratikus játékszabályokról van szó, új szabályokat nem vezethetünk be, éppen eljárás közben, folyamatban lévő ügynél. Itt most nem az igen pontos, konkrét feltételekről szól ez a vita amikor a Schengeni kérdést tárgyaljuk. Annak érdekében, hogy a helyzetet a polgároknak megmagyarázhassuk, akár régi, akár újabban csatlakozott tagállamok polgáraira legyen is szó, meg kell magyaráznunk, hogy mi is a Schengeni térség, milyen feltételeknek kell megfelelni, ezt világosan kell megfogalmaznunk, és ugyanolyan demokratikus folyamatokon keresztül kell ezt megtennünk, mint eddig a hitelességét támogatom mindannak, amit elmondott Koelyó úr, hogy hogyan is szavazzunk. Nem tudom, hogy miért kellene nemleges szavazattal előállnunk. Úgy gondolom, hogy nyomást kell gyakorolnunk a tanácsra annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb a dokumentumokhoz hozzáférhessünk. Kostinel úr. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy most románul szóljak önökhöz. A unui partit de opoziție din Románia. Jó magam. Én Romániában ellenzéki politikai párthoz tartozom, és rendszeresen ö, ö, kritizálom a kormányt. De én itt nem román ellenzékiként, hanem e, európai kép, román képviselőként szólok. Hadd szóljak ez ezügyben. ügyben ami más tagállamokkal kapcsolatos mércét illeti a Schengeni csatlakozáskor megváltoztak ezen kritériumok, bár ezt világosan nem fogalmazták még eddig. Lehet, hogy a szabályokat megkívánják változtatni. Az alapelvek minden esetre a jogalkotás szintjén úgy fogalmaznak, hogy visszamenőlegesen nem változtathatunk. Ha módosítani akarunk a kritériumokon, amelyek most érvényben vannak, akkor az új kritériumokat majd csak akkor alkalmazhatjuk, akkor, amikor jövőbeli eljárásoknál járunk el, nem most. Románia és Bulgária esetében ugyanolyan kritériumokat alkalmazunk, mint az előzőleg csatlakozott tagállamok esetében. Bukaresti politikai képviselők igen éles nyilatkozatokat fogalmaztak meg, nem tudom támogatni ezeket. Nem lehet összekeverni a bilaterális, sokszor komplex kapcsolatokat tagállamok között, az ellenőrzési és együttműködési mechanizmus záradékaival. Nem lehet összekeverni ezt az aspektust a Schengeni övezethez való csatlakozás kritériumaival. A tagállamoknak nem lehet úgy döntést hozniuk a Schengeni csatlakozásról, hogy csak politikai kritériumok alapján döntenek, itt már tisztán, világosan léteznek kritériumok. Támogatom kollégió előadó urat, és valóban világosan kérnünk kell a hozzáférést az anyagokhoz, és az ütemtervet szigorúan be kell tartani. A szavazás pedig, amely majd a, amely a szavazásnál pedig mindenképpen technikai kritériumok alapján kell döntenünk, nem pedig politikai megfontolások alapján. Edeltjeva asszony, köszönöm. Jó magam is. Támogatni szeretném Carlos coelho és azokat, akik előttem szóltak, hogy a tanácsot kérjük fel arra, hogy minden képviselő férhessen hozzá a technikai dokumentumokhoz a tanács érdekében áll egyébként az, hogy a hozzáférést, betekintést biztosítsa egyszerű érvek miatt teljes átláthatóságot biztosít a tanács, és a spekulációkat így eloszlathatja, mint ahogy ma is itt spekulálunk. Az az érzésünk, hogy mindent összekeverünk Franciaország és Németország, úgy félszavakkal az együttműködési és kooperációs ellenőrzési mechanizmusokra utal, nem pedig azon technikai érvekre, amelyek alapján csatlakozni lehet a Schengeni térséghez. A tanács engedjen betekintést a dokumentumokba Franciaországnak és Németországnak, alaposabb érveket kell felhoznia, mert egyenlőre olyan ködben haladunk, amely alapján a folyamat lassul. Két üzenetet kérünk a tanács felé az együttműködés az intézményekkel elvárásoknak, a polgári elvárásoknak megfelelő, hogy legyen akár Bulgáriából, akár Romániából, akár más európai országból származanak, és ők, és átláthatónak kell lenni az eljárásnak mindenki számára egyformán, és minden további jövőbeli döntést erre kell helyeznünk nekünk, a hitelességünk függ mindettől, akár bolgárok, akár románok, akár más európai állampolgárokról legyen szó. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon sok hozzászólás volt, nagyon sok különböző hozzászólás. Nem tudom, hogy más képviselő is akar -e szólni. Enzsi úr, ez most úgy rendi kérdés? Köszönöm. Van egy ötletem. Van egy lehetőségünk. Tudván, hogy precedens nélküli ez a helyzet, amit a tanács létrehozott, a jogi szolgálathoz fordulhatnánk, és hogyha ismét elutasítják a kérelmünket, akkor elnök úr esetleg forduljanak az Európai Unió bíróságához, hiszen az európai szabályokat be kell tartani. Én magam is erre akartam utalni, nagyon sokat hangsúlyoztam annak a jelentőségét, hogy a teljes hozzáférést a Libe szakbizottság minden tagjának biztosítsák, hiszen véleményt kell foglalniuk, fogalmazniuk, és a mi kötelezettségünk ezen kérdéssel kapcsolatban, hogy tájékozódjunk. Nem csak azért, hogy a Lisszaboni alapszerződésnek megfeleljünk, hanem amint azt a Lisszabon alapszerződés előírja. Tisztességes együttműködésre van szükség a tanács és a parlament között. Azért is fontos ez, mert ez elvi kérdés, és arról szól, hogy a parlamenti képviselőket mennyire tartják tiszteletben a munkájuk végzésekor. Természetesen feljegyeztem, hogy az ügyön túlmenően, és látom, hogy az ügynek érdeme az, hogy nagyon nagy konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a Schengeni akit támogatjuk, tehát ez a tartalmi része a kérdésnek, ami az elvi részét illeti, ezt az időszakot értelmezni fogom, és a tanácsnak küldött levelemben ki fogom ezt hangsúlyozni. Tehát a múlt hétvégén Budapesten már ezt megtettem, és a korábbi belga elnökségnek is küldtünk egy ilyen levelet, és most tehát a magyar elnökségnek is küldtünk egy levelet, és a tanácsnak is küldünk egy levelet, amelyben értelmezzük ezt az időszakot, és egyértelműen kimondjuk, hogy a mi részletes vitánknak mi volt az eredménye, és ki akarom hangsúlyozni, hogy foglalkozunk a kérdéssel azért, hogy további lépéseket is megfontoljunk. A koordinátorok ülésén holnap, holnap lesz egy koordinátorok ülése, ahol elgondolkozhatunk a következő lépéseken. Egyrészt a jogi szolgálathoz fordulhatunk, és azt hiszem, hogy jogunkban áll, hogy az Európai Bírósághoz forduljunk azért, hogy biztosíthassuk, hogy a Lisszaboni alapszerződést teljes mértékben tiszteletben tartják, amikor a tanács és a parlament közötti együttműködés elvét vesszük figyelembe, hiszen ők a jogszabályalkotók. Ami a határidők betartását illeti, Coelho úrról, tehát a közeljövőben hallani fogunk, és nagymértékben támogatjuk, talán a bizottságot is meghallgathatnánk még előtte, és az elnökség képviseletében is valakit, aki végsőként szólhatna, vagy az elnökség? Igen, az elnökség szeretne hozzászólni? Rendben, köszönöm. Köszönöm a szót, és köszöntöm a tisztelt képviselőket. A délelőtt folyamán a kérdés, a dokumentum hozzáférés kérdése már felmerült, ezért csak meg tudom ismételni azt a tájékoztatást, amit Pintér Sándor belügyminiszter úr a mai nap délelőttjén adott. Tisztában vagyunk a megkereséssel, tisztában vagyunk a kérdéssel, és tisztában vagyunk annak fontosságával. A tanács soros elnökeként azon dolgozunk, hogy mindkét intézmény jogos érdekelésre kerüljenek. A dokumentumok kezelése tekintetében azonban nem tudunk elvonatkoztatni a tanács eljárási szabályzatában foglaltaktól. Azonban biztosak vagyunk benne, hogy a közeljövőben találunk mindenképpen áthidaló megoldást a jelentések tartalmának megismerésére. Köszönöm. Thank you. And now the... Köszönöm szépen, most pedig akkor a bizottságnak adám meg a szót. A bizottság szeretne akkor hozzászólni, nem? Nem. A bizottság csak egyetlen megjegyzést tenne, semmilyen formális szerepünk nincsen a Schengeni eljárásban, ezért nem fogunk hozzászólni. Köszönöm. Rendben, akkor most a jelentéstevőnek adom vissza szót. Négy záró megjegyzést engedjen meg. Először is a szocialista frakció képviselőjének igaza van, amikor azt mondja Ási úr, hogy holnap négy órakor amint a jelentéstevők rendelkezésünkre állnak, összeülünk, nem vitázunk hosszasan, de ha holnap 16 órakor összeülhetünk egy munkaértekezletre, akkor az nagyon jó lenne. Minden előadónak, árnyék előadónak is megküldjük az e-mailt. Második gondolat. A szakbizottságunk egy tagja, a tanács egy forrására utalt. És arra utalt, hogy miért ilyen problémás a hozzáférés a romániai és bulgáriai dokumentációhoz. A válasz meglepő volt, mely szerint nincs probléma Bulgáriával és Romániával, de a tanács nem akar precedens értékkel eljárni, most első alkalommal, tehát igazából, ha, ezt moz, ha most így járunk el, akkor minden további eljárásban is el eljárhatunk így, tehát nem adott jelenleg Schengen specifikus helyzetről van szó, hanem a tanács általában az ilyen típusú eljárásokban nem kívánja megnyitni a lehetőséget a, a teljes körű betekintésre. Ez komoly problémát jelent. Most angolra váltok. A harmadik válaszom egyes kollégáink azt javasolták, hogy mivel haragszunk a tanácsra, negatív tanácsot kellene, negatív véleményt kellene adnunk erre a kérdésre. Én nem értek ezzel egyet. Ugyanis Románia és Bulgária nem eshet áldozatául a parlament és a tanács közötti intézményi harcnak. A javaslatom az, hogy ha meghosszabbítjuk ezt a folyamatot, akkor mondjuk azt a tanácsnak, hogy még mindig várjuk a parlament válaszát, és a választ, illetve azt a véleményt hagyhatjuk jóvá, hogy nem adunk véleményt. Ugyanis a parlament nem kapta meg a szükséges dokumentumokat, ezért nem formálunk véleményt. Tehát jogi szempontból adunk egy véleményt, ugyanakkor viszont a tartalomra nem reagálunk. Az utolsó megjegyzésem pedig Latford bárónő nagyon érdekes megjegyzést tett a Schengeni értékelési rendszerrel kapcsolatban. És ezt is be kell vonni a vitába. Talán egyes kollégák emlékeznek rá, hogy azt javasoltam, hogy a parlament az első kezdeményezést utasítsa el, ez Strasbourgban történt, és az új bizottság, a második Barózó bizottság egy új javaslat talált elő a Schengeni értékelési rendszerre kapcsolatban. Cecilia Malmström azt mondta nekünk az Európai Bizottság véleményében, hogy az együtt döntési eljáráshoz kellene folyamodnunk ezzel a témával kapcsolatban, tehát a parlament véleményét figyelembe veszi a tanács, ugyanis társ jogalkotók leszünk ebben. És azt hiszem, hogy Latford Bárónőnek igaza van. A vita, ami néhány héten belül megkezdődik az új Schengen értékelési rendszerrel, az a hely, ahol azokat a kérdéseket kezelnünk kell, amelyekről egyes képviselők szóltak most a vita során. Monika Mayer emlékeztetett valamire itt néhány perccel ezelőtt, és a plenárison is ezt kimondtam, hogy a jelenlegi rendszer nem a lehető legjobb. Azok a tagok, akik már benne vannak a klubban, nagyon keményen bírálják, nagyon keményen ítéli meg az, azokat az országokat, akik be akarnak lépni a rendszerbe, viszont nagyon elnézőek a már bent lévőkkel szemben. Azt gondolom, hogy valamennyi országot tisztességesen kell megítélnünk, nem szabad, hogy különböző szabályok vonatkozzanak a bentlévő és a még nem tag országokra. Jövő héten lesz az első eszmecsere, január 31-én. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Koei úr, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy nagyon fontos pontokat vetettünk föl, holnap pedig a koordinátorok ülésén rendelkezésre álló eszközeinket figyelembe vesszük, hogy mit használhatunk azon elvek érvényesítésével kapcsolatban, amelyet említettünk, tehát hogy a parlamentet teljes mértékben figyelembe vegyék ezen dokumentumcsomaggal kapcsolatban, és a hasonló dokumentumcsomagokkal kapcsolatban szintúgy. Köszönöm a résztvevőknek, és most pedig átérünk a következő pontra. We thank you all. Mindenkinek köszönöm. We thank you all. If you all help us out to handle the agenda. If you please. <laughs> Hogyha volnának olyan kedvesek. Those who stay in the room. Akik itt kívánnak maradni a teremben, azok kérem, maradjanak csöndben, az nagyon segítene, ugyanis akkor tovább léphetnénk a tízes napi rendi pontra. Ez az utolsó mai napi rendi pontunk, hiszen a hatos napi rendi pontot elhalasztottuk, a hetes napi rendi ponttal pedig holnap foglalkozunk. Tízes, a robbanóanyag prekurzorok forgalomba hozatala és felhasználása. Körünkben üdvözölhetjük jelentéstevőként Jan Mulder kollégánkat. A cél pedig az, hogy meghallgassuk a bizottság előadását, hiszen egy bizottsági javaslatról van szó, a robbanóanyag prekurzorok forgalomba hozatala és felhasználása témájában. És ezen jogalkotási javaslat célja, hogy csökkentsék az emberek hozzáférését a veszélyes vegyi anyagokhoz, amelyekből házilag gyártott robbanóanyagokat lehet készíteni. Először is az Európai Bizottságot fogjuk meghallgatni, hogy ennek a javaslatnak a tartalmát ismertesse, majd pedig jelentéstevőnket hallgatjuk meg. Illetve az egyéb képviselőket, ha hajlandóak arra, hogy hozzászóljanak. Először is az Európai Bizottság képviselője, Sifer úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon rövid leszek, ugyanis a javaslat, amelyet ismertetni szeretnék önökkel, nagyon technikai jellegű, nagyon konkrét, pontos, nagyon egyszerű annak lényegét megragadni, és tulajdonképpen egy cselekvési terv nyomon követése ez, amelyet 2008-ban fogadott el az EU, ennek az volt a lényeg, hogy a robbanóanyagok biztonságát fokozzák. Tehát a bizottság javaslatának az a célja, hogy korlátozza azon vegyi anyagokhoz való hozzáférést, amelyekből házilag gyártott robbanóanyag készíthető. Ennek a célja kettős. Először is saját ö, biztonságunk védelmét erősítsük, ugyanakkor viszont a gyártóknak és a kereskedőknek azonos feltételeket biztosítsunk a belső piacon. Annak érdekében, hogy senki ne kerüljön hátrányba a különböző országokban alkalmazott különböző, eltérő biztonsági intézkedések miatt. A szakpolitikai háttér pedig a 2008-as EU cselekvési terv egyik eleme. Az elmúlt években a legtöbb terrortámadás, beleértve a 2005-ös Londonit, olyan robbanóeszközöket alkalmazott, amelyek házilag gyártott robbanóanyagokon alapultak, és olyan vegyi anyagokat használtak ezekhez, amelyek bárki számára hozzáférhetőek. A bizottság számára az lenne a megfelelő út, hogy a legfontosabb, legrelevánsabb prekurzor anyagokat tiltsák be, tehát ne lehessen azt forgalmazni, ne lehessen ne legyen az bárki számára hozzáférhető, és a rendelet függelékébe pedig vegyünk bele egy listát, amelyen szerepelnek ezek az anyagok, és egy anyagkoncentrációs, illetve egy mennyiségi küszöböt állapítsunk meg, amely biztosítja, hogy ezek az anyagok nem veszélyesek, és lehessen azokat bárki számára értékesíteni. A rendelet jelenlegi alkalmazási köre nem vonatkozik a nagykereskedelmi tranzakciókra, és az ilyen prekurzorokból készült keverékek nem tartoznak bele olyanok, amelyeket például a katonaság vagy a rendőrség alkalmaz. Itt elsősorban a civil lakosság biztonsága, illetve védelme a fő szempont, illetve az, hogy a kereskedők számára azonos feltételeket biztosítsunk. Ami pedig a konzultációkat illeti, amelyeket azért folytattunk le, hogy a listát felállíthassuk a függelékben. Van egy állandó bizottságunk, amely a prekurzorokkal foglalkozik. Ezt a 2008-as EU cselekvési terv írja elő egyébként, hogy ez az állandó bizottság ez létrejöjjön. Különböző tagállami biztonsági szakértők tagjai ennek, illetve az iparák képviselői. Hosszasan vitáztunk ebben az állandó bizottságban a témával kapcsolatban tudományos, illetve műszaki szakvéleményt is meghallgattunk, így módon jutottunk arra, hogy milyen koncentrációt, milyen mennyiségi küszöböket állítsunk fel a függelékben. Az egyes olyan anyagok, amelyeket fel lehetne és fel is használtak az elmúlt terror támadások során ezeket nem tudtuk betiltani, ugyanis annyira széles körben elterjedtek, hogy egyszerűen értelmetlen lenne betér, betiltani azokat. Például ott van az alumíniumpor, amelyhez annyira könnyű hozzájutni, nincsen rajta ezen a listán, mert egyszerűen semmi értelme betiltani azt, hiszen annyira könnyű hozzájutni de egyéb anyagoknál arra jutottunk, hogy igenis vannak veszélyes koncentrációk, illetve mennyiségek, és a gyakorlatban nagyon könnyű, kézzelfogható különbséget tenni ezen anyagok között. A folyamatosan változó kihívásokat, veszélyeket vizsgálnunk kell, ezért tehát a listát újra és újra ki kell majd igazítanunk a körülményeknek megfelelően. A bizottságnak lesz a feladata, hogy módosítsa megfelelő konzultációt követően ezeket a függelékeket, annak érdekében, hogy kiigazíthassa azt, és a parlament, illetve a tanács szokásos eljárását legfeljebb három hónapban állapítja meg a várakozási időt, mielőtt alkalmazni lehet ezeket a korlátozásokat, és természetesen egy sürgősségi eljárás is figyelembe vételre kerül majd. Ez pedig nem, hiszen előfordulhat, hogy egy lehetséges támadás miatt sürgőségi eljárása van szükség, például ez akár egy 6 hetes időtartam lehet, vagy annál még rövidebb is, hogy kiigazítsuk a függelékben szereplő anyag, anyagok, vegyi anyagok listáját. Végül, de nem utolsó sorban a végrehajtás a tagállamok hatáskörébe tartozik. A szubszidiáltás elvét is figyelembe vesszük, és van egy átmeneti időszak, ez 36 hónap, ez az anyagok feldolgozására is vonatkozik, a küszöb feletti feldolgozása, ezért tehát senkit nem érhet meglepetésként, amikor érvénybe lép ez az irányelv, hogyha van esetleg még készlete ilyen anyagokból. Tehát azt hiszem, hogy egy meglehetősen bőkezű és megengedő, de nagyon konkrét szabálycsomag szerepel a bizottság javaslatában. Nagyon sok szakértővel, egyebek mellett terrorizmus szakértővel is, vagy terror elhárító szakértőkkel is megvizsgáltuk ezt a javaslatot. És remélhetőleg még az év vége előtt megállapodás születhet a két intézmény között e szöveggel kapcsolatban. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Thank you. The rapporteur... Köszönöm. Mulder úr? Köszönöm, elnök úr. A bizottság javaslata szerintem eléggé egyértelmű. Más a helyzet, 27 tagállammal ez nem kívánatos, és a terroristák kihasználhatják ezt a helyzetet, éppen ezért nagyon komolyan kell ezt felügyelni, hogy ne legyen túlságosan könnyű a hozzáférés ezen veszélyes anyagokhoz. Konszenzusos pont a teljes lista, a az ágazat, az érintett ágazat javaslata, már volt több ilyen, ami beérkezett, és ezt üdvözlendőnek tartjuk. Arra kell odafigyelni, hogy amennyiben kiadunk engedélyeket bizonyos személyeknek, más koncentrációban, mint ami a megszokott, akkor figyelni kell arra, hogy ne legyen semmilyen gyanús szállítmányozás, és megfelelő esetben kellő hatósághoz kell fordulni. Az adatvédelmet is biztosítani kell, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen ellenőrizni kell. De egyébként úgy tűnik, hogy ez a javaslat üdvözlendő, és ami engem illet, a lehető leggyorsabban szeretném ezt elintézni és lezárni. Köszönöm. Thank you, Mr. Mulder. Köszönöm, Mulder úr. Köszönöm azt is, hogy ilyen röviden fogalmazott. Árnyék jelentéstevőnk, Matyi asszony, itt van, megadom neki is a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyjából ugyanaz a megközelítése, mint Molder úré a javaslattal kapcsolatban. Mostanra tudjuk, hogy az Európol is elégszer elmondta, hogy több adat terror, elnézést, több terror támadást a kiskereskedelemben is elérhető anyagokból összeállított bombák és robbanóanyagok miatt, vagy ezt felhasználván követték el, úgyhogy a bizottság javaslata üdvözlendő. Azt gondolom az előadóval egyetértésben, hogy a melléklet lista a legfontosabb ebben a szövegben, úgyhogy talán át kellene nézni a mellékletek listáját a későbbiekben. Ugyanakkor soha nem mondtuk, hogy az engedélyezési rendszer túlságosan bonyolult, talán találhattunk volna valami egyszerűbb megoldást is, amely nem ennyire bürokratikus, és talán nem ennyire költséges a tagállamok közigazgatása szempontjából, de ugyanolyan hatékony a terrorizmus elleni küzdelemben, és betöltheti ezt a biztonsági feladatot, amit az EU-n belül nekünk el kell fel kell vállalnunk. De még erre lesz alkalmam. Köszönöm. Köszönöm önnek, mondja elnök úr. További hozzászólás nincsen Bronz úr. Tudják, hogy mennyire lelkesít engem az európai jogalkotás. Azonban valami igenis aggaszt, ez pedig az, hogy ez a jogszabály véleményem szerint 36 hónapon belül lép életbe, ugye jól emlékszem? Ez idő alatt lesz-e valamilyen felkérés az ipar számára, illetve a kiskereskedők számára, hogy valamilyen informális feljegyzést folytassanak a vásárlásokról. Szerintem ezt jóval előbb meg kell tenni, hogyha valaki szeretne ilyen információt gyűjteni, az megtehesse. Van-e olyan mechanizmus, amely alapján legalább egy listát felállíthatunk azokról, akik ilyen anyagokat vásárolnak. Amennyire tudom, vagy ahogy elmondta a bizottság, ez egyáltalán nem lehet ellenőrizni. Akár jó magam is elmehetnék holnap ez alapján, hogy valami, akármilyen mennyiségű vegyi anyagot vásároljak, akármilyen koncentrációba. És senki nem kérni el a személyigazolványomat. Ez azért engem akaszt. Köszönöm, hogy az elnök. Ha senki más nem akar hozzászólni, akkor talán Sifer urat kérném a bizottság részéről, hogy szóljon újra. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan elmondtam az első hozzászólásomban, konzultációt folytattunk az ipar képviselőivel, a prekurzorokkal foglalkozó állandó bizottságunk keretében az EU robbanóanyag cselekvési terv témakörében tevékenykedik ez az állandó bizottság, tehát biztonsági hatóságok, illetve az ipar képviselői mind-mind meg voltak hívva a konzultációkra. a kollégákat teljes mértékben figyelembe vesszük, és tájékoztatjuk őket a tárgyalásaink eredményeiről. Tisztában vagyunk az ütemtervvel is, és természetesen figyelembe vesszük, tudatában vagyunk azoknak az anyagoknak, amelyek a listában szerepelnek. Kereskedelmi vagy üzleti célokra használhatók fel egyes anyagok, és tudjuk, hogy egyesek, egyes kereskedők már megváltoztatták önkéntesen az értékesítési eljárásaikat. Tehát ez tulajdonképpen egy önkéntes hozzájárulás ahhoz, hogy a lehető legzökkenőmentesebben bonyolódjon le az átállás. Lesz egy meglehetősen megengedő, hosszú átmeneti időszak szerintem nem fog ez senki számára problémát jelenteni. Köszönöm, mondja az elnök, hogyha nincsen további megjegyzés, akkor azt hiszem, hogy a mai munkánkat le is zárhatjuk. Emlékeztetnék arra, hogy a jelentés tervezet bemutatása március 16-án, 17-én lesz. A Libe Bizottság rendes ülésén. Ez lenne minden a mai napra holnap fogunk 9 órakor kezdeni. Köszönöm szépen!